Köszönöm szépen, elnök úr. A megállapodást, amelyet a hitelezők és a kormányok hoztak össze a csúcson, azt gondolom, hogy egy új fordulót eredményezhetnek a kemény intézkedéseknél. A független görög, görög kormány azt mondták, hogy össze fogják tépni a, a memorandumot nem, fogna, nem fogják megfizetni ennek az árát, hanem eh, a mindennapi polgárok fogják megfizetni az árát mindennek. Jelentős veszteségek eh, vannak a bevételekben. A, a görög eh, kommunista párt arra szólítja fel a népet, hogy a um, zsarolásnak álljon ellen. A kapitalizmus egy irányú utcájába pedig ne menjen be, amely szegénységet és nyomorúságot okoz. A memorandumot meg szeretnék szüntetni, illetve az Európai Unióval és a tőkepiacsal szakítani szeretnének. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót a bizottság első alelnökének és Kárnéna Lukasevika asszonynak, arról szeretnék tájékoztatni, hogy az indiai parlament delegációja fönt ül a galérián. Szeretném őket szeretettel köszönteni, az indiai delegációt. Guidata dall'onorevole presidente. Őt, őket Delok Szabá vezeti. A delegáció ma az elnök meghívottjaként van itt, hogy parlamentjeink közötti együttműködést előmozdítsuk. 1900 81 óta tartunk fenn kapcsolatot Indiával és az indiai parlamenttel. India az Európai Unió számára stratégiai partner a 2004-es megállapodás értelmében, és az Indiával foglalkozó delegációnk ebbe az országba többször el is látogatott, most legutoljára ez év márciusában.